Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon nehéz döntésről volt szó, de én szerettem volna tisztázni a dolgokat az a, hogy későbbi szavazásnak az eldöntése a mi delegációnk számára rendkívüli nagy probléma, hogy hogyan fogják ezt látni az európai állampolgárok. Ez bennünket nagyon aggaszt. Azért álltam föl, hogy ezt felhívjam a figyelmet, és elmondjam. Elnök közbeszól majd megadom a szót, de azután, hogy ö, egy bejelentést tettem, mert egy bejelentésem van. Point about amendment 27 and the... Egy másik ö, mondásom a 27-es módosítóról ismételten ö, az 27-es mondat egybe kellene kezelni, a többi résznek pedig ki kell esni. Tudom, hogy ez egy eljárási kérdés, de nagyon sok módosító van a 27-es ponthoz, és kérem az elnököt, hogy ezt ismételten gondolja majd át a jövőben. Ascolti un attimo la comunicazione della Presidenza, poi Köszönöm szépen, mondja az elnök. Először kérem, hogy hallgassa meg az elnökség közleményét, utána pedig majd hozzászólnak. Egyes frakció vezetők, akik többséget képeznek az elnökök konferenciáján, tehát több frakció arról tájékoztatta a parlament elnökét, hogy az a kérésük, hogy Lange úrnak a jelentését a TTIP-ről szóló tár, tárgyalásokkal kapcsolatban kerüljön elhat e, elhalasztásra. Ez a transatlanti kereskedelmi és beruházási tárgyalás. Ezt gyakorlatilag a 152-es házszabály szerinti napirend módosítást jelentene, azért, hogy a módosításokról szavazni lehessen. Az elnök elfogadta, hogy ezt a javaslatot beterjeszti. Éppen ezért most szavazásra bocsátom azt, hogy a Lange jelentés kerüljön elhalasztásra, és név szerinti szavazás következik. Ha van, aki ezügyben szeretne szólni, hogy a támogatást támogassa, az elhalasztást támogassa, más pedig a ellene kíván szólni, tehát egy, akkor kérem, hogy azok jelentkezenek. Ki az, aki a halasztás mellett szeretne érvelni? No, no, Caspari, no. Io credo che si debba rispettare la volontà del Parlamento. Úgy gondolom, hogy tiszteletben kell tartani a parlamentnek az igényét. A parlament szavazni fog, de majd a szuverén uh, ház fog erről dönteni. Prego, onorevole. Tessék. Sehr geehrter Präsident, geschätzte... Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégáim! mindannyian hetekig készültünk a mai plenárisra és a mai szavazásra, és tegnap a parlament elnöke úgy döntött, hogy nem tudunk szavazni mindenféle híresztelések voltak, de én tisztázni szeretném, hogy a, ma, a frakción kész volt ma szavazni, de mivel a szavazás nem lesz ma, és mivel a módosítókról még egyszer szavaznunk kell, ezért van értelme annak, hogy a szavazás és a vita együtt legyen megtartva, hogy tudjuk, hogy miről szavazunk. Ezért azt kérem, hogy a szavazást a plenáris vitával együtt majd akkor tartsuk meg, amikor, amikor elhalasztottuk, tehát nem ma, hanem a megfelelő időpontra halasszuk el. Per parlare contro, contro il rinvio la parola. Most ki az, aki ellene ez kíván szólni a halasztásnak? Tisztelt kollégium, mindig azt mondják a meg az indokolásoknál, hogy a frakció elnökök, illetve a többséggel rendelkező frakciók elnökei kérték meg az elnököt arra, hogy halasszuk el a vitát. Én szeretném elmondani, hogy nagyon problematikusnak tartom ezt az eljárást, mert ezzel a parlamenten belüli intézményeket is megfosztjuk a működőképességüktől. A, legalább azt kellene elérni, hogy minden frakció, a kisebb frakciókkal is konzultáljunk. Nem lehet a par, mindig a paragrafusok mögé bújva mindent el lehet érni, mindig lehet hivatkozni valamire, például arra, hogy túlságosan sok módosítót adtak be, viszont szükségesnek tart támogatom azt, hogy legyen konzultáció. Az egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a frakciók ilyen módon fékezzék a parlamenti munkát, és a saját jogainktól saját magunkat fosszák meg. Millionen von Menschen, Millionen von Menschen emberek milliói várnak arra, amit ma el kellene végeznünk, és ezt mi mind félre söpöljük. Az minket megválasztó embereket képviselünk, és igenis joguk van arra, ahhoz, hogy meghallgassák a parlament hangját, attól függetlenül, hogy a többség véleménye egyezik-e az övékkel, vagy nem. Egyszerűen felelőtlenség, hogy a nagy koalíció a parlamentben nem tud megegyezni egymással. Teljes mértékben elfogadhatatlan a halasztás. Una informazione, una informazione Szolgálati közlemény következik. Tehát 107 módosítót nyújtottak be, a ö, név szerinti szavazás is nagyon sok lett volna ö, részszavazások, és a 175-ös eljárási szabályzat szerint ö, Schulz elnök úr ö, az INTA szakbizottsággal konzultált, és megkérte, hogy ez a bizottság ismételten üljön össze, és vizsgálja felül a módosítóit is. Ezért a szavazás elalasztásra került. Most pedig arról szavazunk, hogy a vita ma kerüljön -e megtartásra. A szavazás az mindenképpen elhalasztásra került. A 175-ös szabály értelmében az elnöki döntés alapján Pitella úr következik. Tajani. Elvette tőlem a szót, azt el, amit én szerettem volna elmondani. Nem volt először világos, hogy miről van e, szól ez a vita, hogy most akkor a vitát vagy a szavazást halasztjuk el. Most ön ezt tisztázta nem arról vitatkozunk, hogy szavazunk. A szavazás mindenképpen a parlament elnökének döntése alapján elhalasztásra került azért került elhalasztásra, mert nagyon sok a módosító indítványok száma, és visszakerül a jelentés bizottságba. Véleményünk szerint ez egy bölcs döntés volt. Elnézést kérek. Mert nem azért vagyunk itt, hogy parádézzunk, hanem azért vagyunk itt, hogy vitázzunk, hogy tárgyaljunk. Ezért küldtek minket ide az állampolgárok. Tehát az, hogy most itten nem tudunk állásfoglalást elfogadni, ezt nagyon jól tette Schulz elnök úr, és ez nem először van így a történelemben. A, tehát ami a vitát illeti, nekünk mindegy, és emelletes ellene vagyunk, megvitathatjuk ma is, vagy nem. Az is lehet, hogy akkor vitázunk, amikor a szavazásra is sor kerül. Nekünk ez nem élethalál kérdése figyelembe véve, hogy nincsen egyetértés a frakció között magával az állásfoglalást, illetően úgy gondoljuk, hogy Schulz elnök úr a jó, helyes döntést hozta meg azzal, hogy visszaküldte az illetékes bizottsághoz, szakbizottsághoz az állásfoglalást. Honorevole, honorevole Zsadó! Zsadó úr következik. Kedves kollégák, mi ez az Európai Parlament, ahol az elnök eldönti, hogy manipulálja a házszabályt azért, mert fél, hogy nem tud többséget kapni a, az álláspontjához, mert attól fél, hogy nem lesz meg a többség az ESDS rendszerhez. Mi ez az Európai Parlament, ahol a liberális jobboldal úgy gondolja, hogy itten ügyeskedni kell, a, a, és az e parlament fél a vitától, fél a döntéstől, és fél az európai állampolgároktól. Őszintén szólva, vitázzunk és szavazzunk. Honorevole Weber, honorevole Weber. Tisztelt Weber kollega következik. Tisztelt kollégáim! nagyon érdekes vita indult már is az Európai Parlamentben. Először is szeretném tisztázni. Arról van szó, hogy legyen-e vita, vagy ne legyen egy teljesen tisztességes eljárásról van szó, nem zárt ajtók mögött fog ez eldön, eldőlni. Martin Schulz is az eljárási szabályzat alapján döntött úgy, hogyha túlságosan sok módosítót nyújtottak be, és emi, ez túlterhelné a plenáris ülést, akkor a szavazást el lehet halasztani. De ez, meg, ez megérdemli a mi támogatásunkat. És hát kollégáim, őszintén szólva, és ezt mint frakció vezetőként mondom, látjuk, hogy pontosan a szélsőségesek azok, akik akik a vita elhalasztása mellett érvelnek, és sajnos a zöldek is támogatják őket. Ez nagyon sajnálatos. Ultima intervento, l'onorevole Arns. Utolsó hozzászólás a szavazás előtt Arns képviselő következik. Honorable Arms, you have the floor. Öné a szó. Um, tisztelt Weber kollégám, ezt az utolsó e, megemltés, ezt az utolsó sajnálkozást azért meggondolhatná egy kicsit, mert Weber úr és tisztelt kollégáim, bárki, aki a magán döntő bíróságok ellen bírálattal él, hogyha bárkit aki ezt mond, kimeri mondani mindjárt szélsőségesnek meg radikálisnak nevezzük akkor nem tudom hogy egyáltalán van e még alapja itt a házban az együttműködésnek. rendben sok kollégánk van különösen ezen az oldalon itt de ott a másik oldalon is olyan kollégánk akik megígérték a választóiknak, hogy nem lesznek ilyen magánválasztott bíróságok. Meg lehet nézni, hogy ki mit ígért. És ez a szavazás, ezt a szavazást, ezt a mai vitát elhalasztják. Ma, Martin Schulz ezt meg is tette, de így úgy, tava, úgy halasztotta el a szavazást, azért halasztotta el a szavazást, mert még nem egészen világ, mert, mert, mert teljesen világos, hogy a szocialista frakció nem tartja be, nem szándékozik betartani a választási ígéreteit. És kérem, Pitella kolléga, kedves Pitella úr, Also, non, wir haben schon Abstimmungen gehandelt. Non è un dibattito... Elnök elvette a szót. Tehát tegnap beszéltünk erről, több mint 200 módosítót nyújtottak be. Ez egyszerűen kezelhetetlen. Ez túlzottan sok és a javaslata Malmström asszonynak, elnök ismételten közbeszól. Sit down, please! Kérem szépen, ő fog, üljenek vissza. Kamel úr. Sit down, please. Abbiamo tolto la parola, togliamo la parola. Onorevole. Sit down, please. Kérem, üljön le, képviselő asszony. Micro. Good morning, everyone. How, how are you? Jó reggelt mindenkinek, hogy vannak? Majd e, ön is sorra köves kerül, ne aggódjon. Tehát, beszéljünk világosan. Készen álltunk a szavazásra a bal tisztességtelen viselkedése miatt történhet az meg, hogy most mégsem kerül rá sor, nem igaz? Azt hittük, hogy megállapodtunk, de ezt a megállapodást felrúgták. Tehát most arról van szó, azt vitatjuk meg, hogy ha nincs szavazás, akkor legyen-e vita. De azért legyünk őszinték, teljesen világos, akiket érdekel ez az kérdés, szeretne vitát szeretnének vitát tartani, de az teljesen igaz, hogy a vitát a szavazással együtt kellene megtartani, nem külön. meg lehet tartani ma a vitát, de sokkal értelmesebb dolog akkor megtartani a vitát, mielőtt szavazunk, mert akkor mindenre jól fogunk emlékezni. És amikor látom, hogy a zöldek és a szocialisták ilyen barátságosan beszélnek egymással, akkor hadd javasoljam azt, hogy nem csak nemzetközi szinten, hanem a parlamenten belül is kellene egy választott bíróság a viták rendezésére. The last az utolsó hozzászóló Koborini asszony FDD, és utána szavazunk. Hölgyeim és uraim, ezt várják el az európai állampolgárok. Azt várják el tőlünk, hogy most megtartsuk a vitát. Két millió állampolgár nyújtott be petíciót, a, azt kérvén, hogy vitassuk meg a, ezt a témát. Telefonáltak, e-maileket küldtek, minden képviselőt megkerestek. Az embereket érdekli ez a kérdés. Mit, fog, mit csinálunk ma délelőtt? Pontosan azt kellett volna tennünk, hogy a TTIP-ről vitázunk. Ez az egyetlen napirendi pontunk. Akkor mit fogunk csinálni? Visszamegyünk az irodánkba? vagy megtesszük azt, amivel az emberek megbíztak minket, amit elvárnak tőlünk, és megtartjuk ezt a vitát. Ez a vála- ez, e, e között a dolog, két dolog között kell választani. A demokrácia között, a között, hogy az emberekre hallgatunk-e, vagy hogy visszamegyünk az irodába, és hogy minden zárt ajtók mögött intézünk el az Európai Unióban. Meg kell tartanunk a vitát, hölgyeim és uraim, mert a polgárok ezt várják el tőlünk. A nagy- nagy-britanniai polgárok is, és az egész Európa polgárai io mi eh, associo eh, in questa mattinata. köszönöm én eh, egyetértek a felháborodással azok felháborodással, akik az állampolgárok elképzeléseit fejezik ki. E, egyszerűen bürokraták vagyunk, amikor ez kedvező nekünk, és blabla parlament vagyunk, mert a többségnek ez a kedvező. Valójában mindig az történik, ami éppen nekünk e, van kedvünkre. Tehát emlékeztetni szeretném azokat, akik a középen helyezkednek el, hogy itt e, van egy elképzelés, és szeretném mondani, hogy ezek a gondolatok se nem jobboldalak, se nem baloldaliak. És ma a józanész a szélsőségek védik. Sono chiare tutti. Rendben van, mindenki álláspontja most már egyértelmű, mindenkinek lehetőséget adtam, minden frakciót meghallgatunk, akkor most már tényleg szavazni fogunk, név szerinti szavazás lesz. A GUE már beszélt, nem fogok még egyszer szót adni. Nem, most már szavazni fogunk. A GUE-nak szót adtam egyszer, most már lezártuk a hozzászólásokat, és szavazni fogunk. Tehát arról szavazunk, hogy elhalasszuk-e a vitát. Név szerinti szavazás lesz. Tehát még egyszer elmondom, még egyszer elmondom, arról szavazunk, hogy a lángejelentést elhalasszuk-e vagy sem. Aki igennel szavaz, arra szavaz, hogy elhalasztjuk a vitát. Aki nemmel szavaz, arra szavaz, hogy most lesz vita. Tehát az eljárási szabályzat 175. cikkének értelmében az Európai Parlament elnöke már elhalasztotta a szavazást, tehát a szavazás már nem kérdéses. Most arról szavazunk, hogy a vitával mi történjen. Tehát aki igennel szavaz, az elhalasztja a vitát, aki nemmel szavaz, az szeretné ma megtartani a vitát. Akkor most szavazzunk. A szavazást megnyitom. La votazione è chiusa. A szavazást lezárom. E Elfogadtuk a módosítást, tehát a Lange jelentést elhalasztjuk, a vitát elhalasztjuk, az ülést pedig felfüggesztem délig a szavazásig.